Az első napi rendi pontunk egy szavazás. Ez a 106-os cikkel kapcsolatos a DEHP anyag alkalmazásával kapcsolatos ellenkezésük. Megnyitom a szavazást. Elektronikus úton. Okay, everybody voted. Mindenki adta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, elfogadva. Most következik a következő napi rendi pontunk, ami pedig nem más, For the next point in our... Következő napirendi pontunkhoz várnunk kell egy kicsit a bizottság megérkezésére. Oké. Okay. Rendben. Akkor megkezdhetjük a következő napirendi pontunk tárgyalását, ez pedig egy eszmecsere az Európai Bizottsággal, az általános élelmiszerjogi szabályozás célra vezetőségi vizsgálatáról. Nos, hát ez az első ilyen jellegű javaslat. Szisztematikusan szeretnénk meghívni innentől kezdve a bizottságot azzal kapcsolatban, hogy a jelenleg éppen folyamatban lévő eljárásokról tájékoztasson bennünket. Ezt a mostani fitness check a 178-as rendeletre vonatkozik, amely általános követelményeket fogalmaz meg az élmiszer szabályozás területén. Ehhez itt van a DJ Sante főigazgatója, Ladislav Szinko, akinek meg is adom a szót, hogy el tudja mondani a helyzetet, hogyan is áll a helyzet, egy bevezetést fogunk tehát meghallgatni, és aztán majd vitát nyitunk a parlamenti képviselőkkel. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy várniuk kellett, tényleg futottam konkrétan. Én főigazgató helyettes vagyok, a főigazgató egyébként nincs itt, de köszönöm szépen, hogy föl srófolták az állásomat. Nos, hát nézzük, hogyan is áll a helyzet jelenleg a fitness csekkel kapcsolatban. Azzal kezdeném, hogy néhány bevezető gondolatot osztanék meg önökkel a általános értelemben a fitness csekkekkel kapcsolatban. Nagyon gyakran az európai jogszabályokat olyan kritika éri, hogy nem veszük figyelembe az érintett személyeket, vagy hogy a szubszidiaritás elvét nem veszük figyelembe, vagy hogy drága és nagyon bürokratikus a folyamat, vagy pedig, hogy nagyon nehéz ennek megfelelni. Mindezek a kritikák azt javasolhatják, hogy az európai jogszabály igaziból nem felel meg a kitűzött céloknak. Pont ezért ez a mostani Európai Bizottság a jobb jogalkotás mellett tette le voksát, ez az egész politikai ciklusra vonatkozik, a jogszabályok megszületésétől kezdve az implementáción át a revízióig. És figyelembe véve, illetve kikérve azok véleményét, akire vonatkozik az adott jogszabály és mindezt az Európai Bizottság és a tagállamok közötti egyeztetés jegyében. A fitness csekkek tulajdonképpen egy eszköz a kezünkben, amely a jobb jogalkotás szolgálatába állítható. Ez egy teljes politikai értékelés, amelynek az a célja, hogy megvilágítsa, hogy a célnak megfelelő az adott jogszabály. A természeténél fogva természetesen az inkonzisztenciákat, a régi vagy már nem naprakész jogszabályokat ki tudja mm, szűrni, és ezzel a szimplifikáció, az egyszerűsítés felé tudja terelni a jogalkotás medrében ezeket az anyagokat. Egy kísérleti tervet indítottunk be júliusban, és ez az élelmiszer láncolatra vonatkozik, ezt természetesen meg tudom mindenkivel osztani, hiszen ez egyébként is nyilvános. Most az első teljes átfogó vizsgálat után a DJ Sante 2014-ben áprilisban a 2002-es általános élelmiszeri jogi szabályozásra vonatkozó fitness checket kezdte meg, és ez az teljes mezőgazdaság és élelmiszeripari szektorra vonatkozik. Ezek a legalapvetőbb definíciókra vezethetők vissza, és kimondja azt is, hogy hogyan lehet az élelmiszerbiztonságot garantálni, tehát az ehhez szükséges eszközök, például a gyors reagálású rendszerek kialakítása, illetve az élelmiszerbiztonsági problémák esetére. Itt Európai Uniós szinten és nemzeti szinten egyaránt hatással kell lenni, tehát ebből kifolyólag nagyon is világos az, hogy először az alapokhoz kell visszatérnünk, az alapelvekhez, és aztán az abból fakadókra. Az általános értelemben az élelmiszerjogi szabályozás megfelel a kívánalmaknak és célkitűzéseknek, és ez a mostani Mm, gyakorlat is teljes mértékben összhangban áll Juncker úr célkitűzésével, tehát hogy a meglévő uniós jogszabályok egyszerűsítése, illetve modernizációja legyen a cél. Három komponenst vizsgálunk ebből a szempontból, az általános részt, másodszorban a krízismenedzsmentre vonatkozó a gyors reagálás illetve az EFSA-sára vonatkozó rész a harmadik komponens. Ebből csak az EFSA-t értékeltük kétszer is, utoljára 2012-ben. Ahhoz, hogy megfelelő bizonyítékokat gyűjtsünk, két külső tanulmányt is elkészítettünk. Az első az általános részre vonatkozik, a második pedig erre a Rapid Alert Systemre Mind a kettő külső tanulmány már végső fázisba érkezett, és ami az EFSA-t illeti, a Digi Sante éppen most a legutolsó külső ellenőrzési vagy értékelési jelentést készíti, amely a 2012-től kezdődő időszakra vonatkozik. Konzultáltunk a tagállamokkal is. Általános értelemben figyelembe fogjuk vinni az összes releváns információt, illetve a bizottság birtokában lévő más gondokat. Hatékonyság, relevancia, koherencia és EU-s hozzáadott érték, ezek a fő céljaink, és amint megjelenik a jelentés, azt közé is fogjuk tenni, ez valószínűleg 2016 első trimeszterére tehető majd. Amennyiben megengedik, néhány gondolatot elmondanék azzal kapcsolatban, hogy ez a két külső értékelés, illetve tanulmány mit mondott ki. Általános értelemben a fő célok megvalósultak, vagyis az emberi egészségvédelme és egy jól működő belső piac. Nagyon nagy javulást tapasztalhatunk az összes területen. Az általános élelmiszerjogi szabályozás megjelentése előtti időszakhoz vonatkoztatva, vagy hát ehhez ezzel összehasonlítva, itt főként a követelmények terén tapasztalhatunk ilyen javulást. A legfontosabb alapelveknek is megfelel az átláthatóság, a harmonizáció, amely a jobban kimutatható kockázatok megítélésére is vonatkozik. Nincsenek szisztemikus kockázatok, és a jelenlegi problémák nem a szabályozásból fakadnak, hanem inkább az implementációs hiányosságokra vezethetők vissza, tehát másodlagos jogszabályok problémáira, illetve a meglévő jogszabályok betartatására tagállami szinten. A komplexitás, a globalizáció mind a gyors információ cserét egyre fontosabbá teszik. Ebben a kontextusban a legfontosabb célok a Rapid Alert System esetében egy gyors információcserére vonatkoznak. Ezt megfelelőképpen, megfelelőnek értékeljük, de ugyanakkor az átfedéseket csökkenteni lehet, a hatékonyságot növelni, a rász és, külön, és más rendszerek közötti különbségek tekintetében ellenőrzésekről is szó esett, ezekről tegnap kezdett el vitázni a tanács. Ezeknek a célja a válságokra való felkészülés. Ez egy fontos prioritása egyébként a jelenlegi bizottságnak, és ilyen értelemben a fogyasztóvédelem a fő cél. Miután a bizottság koordinátor szerepben van, és volt is a múltban, különböző válságok, válságok tekintetében. Ez a kommunikációs taktikák javítását igényli. Nagyon fontos az, hogy a fő cél a válsághelyzet megoldása legyen, és nem a további elmélyítése. Amennyiben az EFSA-t megnézzük, Alapvetően jól működik ez is, de természetesen itt is a jobb implementációhora azért még van mozgástér. Gondolok például az engedélyezési eljárások felgyorsítása, itt már egyébként az EFSA maga is különböző kezdeményezésekkel ír, élt, ugyanis az innováció szolgálatába állíthatjuk a gyors reagálást. És aztán a tagállamok részéről a szakértői vélemények begyűjtése. Nagyon kevés a forrás a tagállami szinten, és kevés a szakértő is, illetve az EFSA és az ott működő nemzeti szakértők hiányára vezethetők vissza ezek a problémák. Noha nagyon szigorúak a szabályok, de mégis az EFSA függetlensége, valós függetlensége továbbra is kritika tárgyát képezi. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki a helyzet jelenleg a fitness check tekintetében. Ez volt tehát a bevezetőm címe, és most természetesen várom a kérdéseket, amelyekre nagy örömmel fogok válaszolni. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much. And now we can start. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy beszélt erről a témáról. Fontos, hogy eh, a jobb jogalkotás az a deregulációnak nem szinonimája, és az európai fogyasztó ezen a területen alapvetően a termékek minőségére figyel, arra, hogy honnan származnak, miből állnak, hogyan készítik. Ugyanakkor fenn kell tartanunk a sokféleség, gét az agrárterületeknek, a helyi termelésnek rendkívül sokszínű, nyugaton, keleten, északon, délen másfajta termelés zajlik. Kisvállalkozások jellemzők erre az ágazatra, amelyek gyakran nem ismerik eléggé a rendeleteket, bürokratikusnak tartják az eljárásokat, és drágának azok végrehajtását. Voltak bizonyos botrányok is, mint például a lóhús botrány, vagy a GMO pszichodrámája, Ugyanakkor a választókerületekben találkozunk azzal is, hogy a gazdák, illetve az állattenyésztők milyen problémával szembesülnek. Mindez megmutatja, hogy mik a határai a hatályos jognak a saját hazámban az újságok nemrég írtak egy fogyasztóvédelmi tanulmányról, amely az arról szól, hogy a fogyasztók félrevezetőnek tartják a húsok címkézését sok esetben, hogy mit tartalmaz, miből áll, és mindez zavarba ejti a fogyasztókat. Sajnálatosnak tartom, hogy annak ellenére, hogy többször kértük, és a fogyasztók is többször kérték, a bizottság nem Ehm, nem tette kötelezővé a hústermékek, tehát a feldolgozott húsok alaphúsanyagának származására vonatkozó információ közlését. Ehm, emellett eh, ott vannak eh, a különböző eh, növényi olajak, illetve olyan, olyan termékek ebből származóan, amelyeket az amerikaiak betiltottak, mert veszélyesek, illetve a zsír savak. És kérdés az az, hogy a bizottság mikor fogja az összefogott álláspontját velünk ismertetni ezekben a témákban. Köszönöm. Most pedig zsír Párnyó elnök következik. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! A, a bizottság beszámolója után én elmondanám, hogy kicsit értetlenül állok a dolgok előtt, mert immár hónapok óta a bizottság eh, csak beszél arról, hogy hogy a fogyasztókat meg akarja védeni az ilyen kérdésekben. Ez a védelem szó azonban nem épült be igazándiból még az Európai Bizottságnak a gondolkodásába, mert ez az élelmiszerügyi védelem, ugye láttuk a botrányokat az elmúlt években, illetve a növekvő bizonytalanságot az élelmiszerláncban, amit eh, nehéz nem észrevenni. Tehát ez a védelem az azt jelenti, hogy jobb jogalkotásra van szükség, és ez, fel kell lépni ez ellen a maffia ellen, amely az utóbbi években demonstrálta létét, és amely egy élelmiszerügyi bizonytalansághoz vezetett. Látjuk, hogy az élelmiszerlánc különböző pontjain hogy jelennek meg. Ezért, ahogy azt Grosszett asszony is mondta, saját hazámban, Franciaországban van egy diszfunkció funkcionális élelmiszerlánc, amelynek a diszfunkciója érinti a kisvállalkozókat, a gazdákat, akik szenvednek azért, mert eh, vannak eh, más szereplői, eh, hatalmas szereplői ennek az élelmiszerláncnak, amelyek, mint szereplők, a többieket elnyomják. Tehát erősebb jogszabályokra van szükség, jobb szabályozottságra, egyrészt a címkézésről valóban, e, a figyelmeztetések egyértelműek legyenek, amelyeket e, a fogyasztók felé intézünk, elmondani nekik, hogy mi az, amit jó enni, mi az, amit kevésbé jó enni. Azt gondolom, hogy ez a mi kollektív felelősségünk. Thank you very much. Now... Köszönöm szépen, most uh, Szomár asszony kap szót. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is a rövid beszámolóért, hogy ismertette a jelenlegi helyzetet. Az előttem felszólókkal ellentétben én úgy gondolom, hogy a fogyasztót az Európai Unióban már így is nagyon jól védjük az élelmiszer területén. Ott van még az ellenőrzésekről szóló rendelet, ez is emel a védelmi szinten. Az EFSA, az ügynökség is jól működik, és szívesen, vagy nem szívesen, de emlékeztetnék a lóhús botrányra, és emlékeztetnék arra is, hogy milyen gyorsan rábukantak a lóhúsra. Ez nagy benyomást tett ránk, hiszen a lóhús ide-oda cikázott az Európai Unióban, de mégiscsak sikerült felderíteni az európai piacon. Tehát a rendszer jól működik. Természetesen a belső eljárásokon mindig lehet javítani. A kérdés azonban az, hogy az EFSA hogyan lehetne, hogyan válhatna még gyorsabbá. Értettem a bizottságot, a bizottság azt mondta, hogy az időtényező rendkívül fontos, természetesen az ember gyorsan el tudja végezni a dolgokat, ha elegendő erre a személyzet. Feltevődik a kérdés, hogy vajon az összes olyan feladathoz elegendő személyzete volt-e az EFSA-nak, mely feladatokkal az elmúlt években megbízták. Ne felejtsük el, hogy az EFSA-t túlterhelték, sok olyan feladatot rótak rá, mely nem az ő feladata lett volna. Például a reklámok, hát ez nem az EFSA területe. Az EFSA mondta, hát jó rendben, ha megbíztok bennünket ezzel a feladattal, akkor megpróbáljuk ezt a feladatot végrehajtani. De az EFSA elmondta azt is, hogy a feladat végrehajtása a gond lehet a személyzeti állomány miatt. És ez be is bizonyosodott. Az első értékelések néhány év múlva születtek meg, és még így is nagyon nagy az a terület, amelyet nem sikerült kiértékelni nem tudják, hogy hogyan lehetne elvégezni a feladatokat. Ez egyébként jó példa a rossz jogalkotásra, ez egy olyan példa, mely azt mutatja, hogy mi az, ami nem működik. És az én kérdésem az lenne, hogy az EFSA javíthat-e a belső eljárásain, szem előtt tartva az időtényezőjét. Van-e elegendő személyzete, elegendő-e a feladatokhoz, és hogyan lehetne a jövőben elkerülni azt, hogy az EFSA-t olyan feladatokkal lássuk el, mely nem is az ő hatáskörébe tartozik. Egy további megjegyzés, Nikó úr azt mondta, hogy a bizottság feladata erőteljesebb kell, hogy legyen a válság menedzsment területén is. Felszabadik a következő kérdés. A bizottság úgy érzi, hogy nincs elegendő mértékű hatáskörre válság menedzsment kapcsán, vagy pedig a bizottság úgy gondolja, hogy ilyen tekintetben is ezekre a feladatokra is nagyobb személyzeti állományra lenne szüksége. Nem lenne elegendő az, hogy az EFSA végezze, biztosítsa a kommunikációt a válságmenedzsment során. Lehet, hogy rosszul ítélem meg a dolgokat, de a lóhús botrány szem előtt tartva, az, ugye az EFSA volt az, amely felderítette ezt a botrányt, és együtt is működött a bizottsággal. Nem tudom, nem tudom, hogy a bizottság pontosan milyen szerepet szeretne magának a válságmenedzsment területén a kommunikáció erősítése szempontjából ezzel kapcsolatban kérném a bizottság válaszát. Utolsó megjegyzés. Volt egy nyilvános internetes konzultáció a célra vezetőségi vizsgálatról. Lezárult ez már és a bizottság kielemezte már a nyilvános konzultációt, vagy még zajlik. Azt szeretném, hogy kicsit gyorsabban zárjuk le ezt a célra vezetőségi vizsgálatot, mert már régóta húzódik az ügy. A parlament szeretne az anyagon dolgozni. Csak azt látom, hogy a jogalkotás elindult. A bizottság az imént elmondta, hogy 2016 első negyedévében egy tervezettel áll elő. De számunkra ez a legkésőbbi időpont, mert nekünk figyelembe kell vennünk a következő európai parlamenti választások időpontját. Ez egy nagy dosszié, feltételezem, hogy ez nem kis dosszié, nagy dosszié, és ez múltban is az volt a gondunk az ilyen nagy dossziékkal, hogy nem sikerült a következő választások előtt lezárnunk a dossziét, és ez elhúzza a dosszié ügyét, mert közben lesz egy új európai parlament, és előfordulhat, hogy akkor újra kell kezdeni a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ozling úr kap szót. Ja, ich darf erst mit der Igen, először is köszönetet mondok a bizottságnak azért, hogy elindította ezt a folyamatot, és hogy politikai elemzést is tartalmaz ez. Az EFSA-ra térnek ki, kollégámmal Pármában eh, a helyszínen voltunk, azok, akik bírálják az EFSA-t, időnként ellátogatnak oda, megnéztük a helyszínen, hogy hogyan működik az ügynökség. A szakértői bizottsággal van egy kis gond, és a tagállami szakértők rendelkezésre bocsátásával. Ezen kell sürgősen dolgoznunk. Az nem lehet, hogy egy ilyen fontos ügynökség túl kevés szakértővel dolgozik, és hogy a tagállamok nem bocsátják az ügynökség rendelkezésére a szakértőket, hiszen az EFSA ebből él és a hitelessége forog itt kockán. Ezzel kell foglalkoznunk. Az ottani találkozók után ez a benyomásom a helyszínről. A személyzeti állomány kérdése is megvitatandó, de hát meg kell néznünk azt, hogy a legfontosabb területekre van-e személyzet, és hogy azt a feladatot végzi az ügynökség, amelyen megbízták. Tíz évnyi értékelés után mondhatjuk azt, hogy a betegségek száma nem csökkent Európában, a közegészségügy továbbra is, az egészségtelen táplálkozás továbbra is probléma, nem csak az élelmiszerek ellenőrzése kérdéses, szigorítanunk kell az értékelésen is, azon, hogy bizonyos dolgokat hogyan értékeljünk ki, én most nem megyek bele a részletekbe. Ami viszont fontos, és amin javítanunk kell, egyébként említették a lóhús botrányt, tehát amin javítani kell, az a láncon belüli átláthatóság. Nekem nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy három nap alatt megállapíthattuk, hogy honnan származott a lóhús. A gond az, hogy hiányos a bevallás, a nyilatkozattétel. Az Európai Unió menzáin és előfordult egy botrány, más halat adtak, mint ami a megnevezésben szerepelt a menün szerepelt. Ilyen értelemben kell az ellenőrzésen javítanunk. Amit nem tudok elfogadni, az az, hogy évente kapunk egy jelentést az élelmiszerek, az élelmiszer maradékokról, és az élelmiszerekben jelentkező szermaradvány értékéről, ami az élelmiszerekben a szermaradványokat illeti, Ezekkel kapcsolatban én úgy érzem, hogy az okokon nem dolgozunk eleget. A különböző szerek kombinációja az élelmiszerekben nem megengedhető. Éves jelentéseket kapunk élelmiszerbiztonságról, stb. És abban is az áll, hogy nagyon sok rovar írtószer maradvány van az élelmiszerekben. És ezek a különböző szerek együtt lépnek fel az élelmiszerekben, együtt jelennek ebben meg. Ez nem elfogadható. Az lánc teljes hossza során gondoskodni kell arról, hogy betartsák a szabályokat. Ilyen tekintetben is van deficitünk. A tagállamok körmére kell kopintani, meg kell nézni azt, hogy mindenki eleget tesz a jogszabályoknak a tagállamokban is, úgy járnak el, ahogy azt mi követeljük. Ez az egyik legnagyobb probléma, és az Európai Unión belül is jobbá kell válnia az információ cserének, valamint a felügyeleti hatóságokat is jobban kell tudni ellenőrizni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now, Mr. Köszönöm szépen, Pedicini úr. Grazie Presidente. Io voglio affrontare un... Köszönöm, elnök úr. A takarmánybiztonsággal foglalkoznék. Van egy referencia rendelet, amely ezzel a témával foglalkozik, és amely az emberi egészséget is figyelembe veszi, illetve a az állatokra nézve is megállapít bizonyos olyan intézkedéseket, amelyekkel az antimikrobiális veszély elkerülhető az állatok vagy az emberek körében. A, az antimikrobiális termékek felhasználását is szabályozza a takarmányokban, illetve az állat tenyésztésben. A TTIP-ben is napirendbe, napirendre került ez a téma. Az Egyesült Államokban antibiotikumokat és növekedési hormonokat is alkalmaznak, valamint genetikailag manipulált takarmányt és egyéb anyagokat, amelyeknek hatása legalábbis kétes az emberi egészségre. Ami a fitness checket illeti, hogyan lehet a TTIP-et egyeztetni azokkal a célkitűzésekkel, amelyek szerint a fogyasztókat és az emberi egészséget mi magas szintű védelemben akarjuk részesíteni az Európai Unióban. Madam Dornánó következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék foglalkozni a fitness checken belül a e, rendeletek minőségével, amelyek bizonyos, amelyeknek a célja a biztonság, azonban úgy gondolom, hogy ez nem teljesen e, valósul meg. Eh, hogyan eh, lehet standardizált, homogált, homogén eh, rendeleteknek rendkívül helyi, nemzeti vagy partikuláris veszélyeknek megfelelniük, illetve arra reagálniuk. A négyes fejezetben van a gyors reagálású rendszer, illetve arról, hogy az, hogy mit kell tenni a kompetens hatóságoknak, a tagállamoknak. Ugyanakkor nem gondolja-e, hogy európai hozzáadott értéket lehetne elérni azzal, hogy általános minőségbiztosítási elveket úgy állapítjuk meg, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítunk. A harmadik eleme a jogalkotásnak a nemzetközi megállapodásokkal való harmonizáció, hogyha azt látjuk, hogy a szabadkereskedelem egyre inkább terjed, és azt is látjuk, meg kell állapítani, hogy ezzel bizonyos kockázatok is jönnek. Egyfajta eh, merevsége állhat be a jogalkotási környezetnek, eh, illetve a jogszabályi környezetnek, és eh, hogyan tudja a bizottság ennek fényében másképpen, megfelelőben beültetni a nemzetközi normákat az Európai Unió jogába. Melior asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet kell mondanom a bizottságnak a beszámolóért. Két megjegyzésem lenne. Van két olyan dolog, ami érdekel engem, és amivel kapcsolatban kérdezni szeretnék. Az egyik pontról már sokan beszéltek, az EFSA-val való együttműködés. Volt egy kisebb csoportunk, az elnökünk is részt vett a csoportban, a csoport keretében tárgyaltunk az EFSA-val. És az a benyomásom, hogy az EFSA és az új elnökük, Enol úr, nagyon iparkodnak eleget tenni a követelménynek, illetve elkerülni azokat a szemrehányásokat, amelyekkel korábban illették őket, hogy eleget tesznek a lobby nyomásának, stb tudományos hatáskörrel rendelkeznek, és jó az, hogy a tagállamok szakértői is segítik őket. Az EFSA így egy tudományos panelt vet be, ezért van szüksége a tudományos kompetenciára. Ilyen tekintetben hogyan lehetne az EFSA-t támogatni? Hogyan lehetne az EFSA profilját erősíteni. A másik kérdés, amely érdekelne engem, itt van a közös élelmiszerjog az európai térségben. Viszont a jog alkalmazása a tagállamokban, hát sok lehetőség van arra, hogy egyik-másik kérdésben szubszidiáris jelleggel döntsenek a tagállamok, de a szabályok alkalmazása, mint mondottam, nem hasonlítható össze egymással az az Európai Unióban elhangzott, hogy legfontosabb a közegészségügy védelme, valamint a belső piac kiteljesedése. A fogyasztók egyre inkább érdeklődnek az egészséges élelmiszerek iránt, ott, van a, ott vannak a civilizációs betegségek. Hogyan érhetjük el azt, hogy az Európai Unión belül az egységes élelmiszerjogot egységesen alkalmazzák, és ezáltal garantáljuk a fogyasztók egészségét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Delehája asszony. Köszönöm. Én visszatérnék egy olyan kérdésre, amelyről februárban szavaztunk. E, a hús az előkészített, előre elkészített ételekben. E, itt e, egy egészségügyi és fogyasztóvédelmi kérdésről van szó. E, igazi átláthatóságokra van szükség, akkor, amikor a fogyasztók választanak, tehát tudják, hogy mit választanak és mit jelent ez a választás. Tehát egy átláthatóságra van szükség, mit esznek, mit vásárolnak. A bizottság, bizottság javaslatát várom ezzel a témával kapcsolatban. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nem látok senki más szót kérni. Akkor most megadom a szót a bizottságnak, hogy válaszoljon, tessék. Először is nagyon szépen köszönöm ezt az intenzív véleménynyilvánítást, amely tulajdonképpen hát a vitának van egy szép oldala az élelmiszerjog kapcsán. Nekünk mindenre oda kell figyelnünk, ami élelmiszerekkel és takarmányokkal kapcsolatos. Megpróbálok lehető legjobban válaszolni kérdésekre. Egy tendenciára rámutatnék. Az Európai Unióban és nemzeti szinten is megjelenik ez. Ha probléma mutatkozik egy területen, akkor a tendencia az, hogy új jogszabályokkal próbáljuk meg felszámolni a problém, problémát. De emellett már arról is beszélünk, hogy Európában túl sok a jogszabály. Tehát egyrészt ott van az a nyomás, hogy alkossunk meg új jogszabályokat, másrészt pedig ott van az a nyomás, hogy számoljuk fel a túl sok szabályt. Azt kell megnéznünk, hogy hatékonyak-e a szabályok, és lefednek-e mindent. Ha lefedik-e, akkor azzal az eredménnyel, amelyet szeretünk volna elérni. Ez is a célra vezetőségi vizsgálat célja. Amikor az általános élelmiszerjog vizsgálatáról beszélünk, emlékeztetnék arra, amit mindenki tud, a jogszabályok piramisára beszélek, mert több ezzel jogszabály, delegált jogi aktus, végrehajtási jogi aktus, stb. tartozik ez alá. Ez ebből épül fel a piramis. Most az alapot vizsgáljuk. Azt nézzük, hogy az alap és az alapelvek megfelelőek-e, az intézmények megfelelőek-e, és azt így az alap után, az alap vizsgálata után megnézzük a további szabályokat is mely szabályokkal az önök által említett problémák nagy részét meg tudnánk oldani. Mindjárt rátérek a kérdések megválaszolására. Nagyon sok minden, amit önök megemlítettek, megjelenik az általunk néhány évvel ezelőtt javasolt csomagban, amiről még tárgyalunk. Említették például a hivatalos ellenőrzések vitáját, az anyagban nagyon sok minden megjelenik, de hát a viták még nem zárultak le. Nem szeretnék részletekbe menni, nem szeretnék minden jogszabályra kitérni. A célra vezetőségi vizsgálat nem ezt a célt szolgálja, nem egy konkrét problémát szeretnénk csak megoldani azt vizsgáljuk, hogy az általános élelmiszerjog elvei jól működnek-e, vagy pedig ezeken módosítanunk kell -e. De néhány kérdésüket szeretném külön megválaszolni, ezeket a kérdéseket lejegyeztem magamnak a vita során. Nem fogok a transzsírok problémájába fejest ugrani, de ez probléma, egy jelentést készítünk jelenleg az év vége előtt ezzel is készül, valamikor decemberben, és akkor majd tovább vitázhatunk erről. Sok kérdés, sok megjegyzés hangzott el az élelmiszerekkel elkövetett csalásokról. Ez gond. Nehéz más rendeletekkel megoldani ezt a problémát. Az élelmiszerekkel elkövetett csalás olyan tevékenység, amely nem tartozik egyik jogszabály hatája alá sem. Eszközökkel kell felszámolnunk ezt a tevékenységet. Az információ cserére van szükség, információ cseréhez van szükség kompetenciára, és arra, hogy a csalásokra fényderíthessünk. A hivatalos ellenőrzésekről szóló rendeletben ez benne is van. Most figyelme veszük azt, amit a múltban figyelmen kívül hagytunk, a bizottságon belül és a parlamenten belül is elhangzanak olyan vélemények, hogy ez tartozzon az említett rendelet hatája alá, tehát az ellenőrzésekről szóló rendeletben meg lesznek az eszközeink a csalásokkal szemben eljárni. Az EFSA-ról is nagyon sokan beszéltek, megpróbálok ezekre a kérdésekre mind egyszerre válaszolni elhangzottak olyan megjegyzések, amelyek azt mondták, hogy az EFSA olyan helyzetben van, hogy évente 500 értékelést kell végeznie, körülbelül 500 fős személyzeti állományjal, 10 tudományos szakbizottsággal. Véleményem szerint nagyon jó eredményeket értek el. A bírázók ellenére, hát beszélhetünk a gondokról, átláthatóságról, stb., és tényleges problémákkal is küzd az ügynökség, de én úgy gondolom, hogy a jogi keret megfelelő, elegendő. Hogy elegendő-e a személyzet? Mi úgy gondoljuk, hogy igen, az értékeléseink, elemzéseink világosan kimutatják, hogy nem a személyzeti állomány mértéke a gond, hanem két másik gond van itt. Az egyik gond az, hogy hogyan mi tényleg ö, az él vonalba tartozó tudósokat szeretnénk az EFSA-ban látni. A kérdés, hogy hogyan vetnénk fel velük a kapcsolatot. A tudósok általában olyan projekteken dolgoznak, melyeket ott finanszíroznak, ahol pénz van. Tehát nem könnyű szakértőket toborozni olyan világból, ahol olyan tudósok dolgoznak, akiknek nem volt az üzleti világgal kapcsolata. Nagyon gyakran az a helyzet, hogy kezdő, junior tudósokkal kell dolgoznunk, vagy pedig nyugdíjba vonult tudósokkal, mert az élvonalba tartozók ebben vagy abban a nagyvállalatban dolgoznak már tíz éve, és nem szeretnék megkockáztatni azt, hogy a nagy nyilvánosság előtt azzal vádolják őket, hogy megközelítették őket. Az ilyen gondokat kell megoldanunk. A tagállamokkal való együttműködésben ez sikerülhet. Valamit nem említettem meg, EFSA nem tud újra rámutatni egy tudósra, és azt mondani, hogy azt szeretné a tudományos szakértői bizottságba bevenni. Azok közül kell válogatnunk, akik jelentkeznek, a tagállamok segíthetnek bennünket abban, hogy jó jelöltjeink legyenek, hogy egy jó jelölti bázisból válogathasson az EFSA. Ez a gyakorlati helyzet, és ennek semmi köze a jogalaphoz. A jogalap rendben van, a gyakorlati végrehajtás, a tudósok púlja, alapja, valamint az a nagy nyomás, hogy a tudósokat ne lehessen semmiféle vállalathoz vagy az üzleti élethez kötni, ezek a gondok. Az EFSA lehetőségekhez mérten jól jár el, mindig lehet javítani, de a tagállamok erőteljesebb erőfeszítéseire is szükség van. A következő kérdés a különböző követelésekre vonatkozott, De hát, mint említettem, nem az EFSA személyzeti állományáról van itt szó. A botanikai kérdések esetében két jogszabály ütközik egymással. A meglévő jogszabályok puszta alkalmazása a hatások mérlegelése nélkül olyan eredményekhez vezet, amely nem segít rajtunk. És ezért nem hajtottuk végre, nem alkottuk meg ezt a rendeletet mert szerettünk volna a különböző követelések között különbséget tenni, megnézni, hogy mi az, ami, az, ami releváns, és mi az, ami nem. Mert ha nem így járunk el, akkor az olyan, mintha nem tettünk volna semmit. A tartalmat kell itt megvizsgálnunk, és nem azt mondanunk, hogy nem elegendő a kapacitás, mert nem kapacitás problémáról van, hanem arról, arról van szó, hogy hogyan járjunk el. Ez nem az általános élelmiszer jogot érinti, hanem e fölött van, tehát erre vonatkozóan kell megoldást találnunk. Az EFSA belső eljárásain javíthat-e igen, beszéltünk az igazgató tanácssal, partnerek vagyunk, és az EFSA menedzsmentjén belül is zajlanak változások. Önök is tudják, hogy van egy új ügyvezető igazgató. Tehát javíthatóak a belső eljárásaik. Elhangzott még egy kérdés a válságok során játszott szerepekről. Önök egy nagyon jó megközelítésről döntöttek. Úgy döntöttünk, hogy a kockázatmenedzsmentet elválasztjuk a kockázat értékeléstől, és kérve kérem, hogy ez maradjon is így. Minden esetben maradjon így, mert az EFSA világos szerepet tölt be válsághelyzetekben, hiszen ő értékeli ki a problémát. De a válságmenedzsmentben ne ő járjon el, mert ezt a szerepet a jogalkotó a bizottságnak szánta, valamint a tagállamok illetékes hatóságainak, tehát tartsuk magunkat ehhez a szabályhoz az EFSA tudományos kapacitását használjuk fel arra, hogy megalkossák az információkat a leggyorsabban, főleg válsághelyzetekben, viszont a válság menedzselésében ne játszon szerepet az EFSA. Maradjon ez így. Néha persze a szerepkörök egy kicsit átfedik egymást, főleg válságidőkben, ez érthető is, és akkor, amikor uh, nem napok, hanem órák alatt kell dönteni, akkor a szerepkörök átfedhetik egymást, de egyébként próbáljuk meg ezt a két szerepkört elválasztani egymástól. Feltetek még egy kérdést. Vajon az általános élelmiszerjog vonatkozó célravezetőségi vizsgálat már lezárult-e, vagy pedig nem? Elismétlem, amit mondtam, még nem zárult le, de reméljük, hogy 2016 első negyedévére lezárul. Jó lenne azt mondani, hogy igen, yes we can, ez sikerülni fog. Hát majd meglátjuk. Megkaptuk a, tanulmányokat, ezeket értékeljük ki, az információkat reményem szerint két hónap alatt, tehát két-három hónap alatt sikerül megalkotnunk a tervezetet, közben lesz majd a belső konzultáció és az hasonló folyamatok, stb. stb. De Reméljük, hogy 2016 első trimestere vagy első negyedéve az a hm, határidő, amelyre teljesíteni tudunk. Igen, és még említettek valamit, és ez nagyon fontos. Miközben azt mondjuk, hogy a jogi keret hm, megfelelő, elegendő, néhány területen a végrehajtás hm, drámaian néz ki a jogi keret végrehajtása a tagállamok hatóságainak a kezében van, az Európai Unió pedig felügyeleti szerepet lát el. Ezt tudnunk kell. Ami a végrehajtást illeti, van egy nagyszerű eszközünk, az élelmiszerügyi és állategészségügyi igazgatóságunk, hatóságunk, ez ellenőrzi az Európai Unióban a szabályok végrehajtását. Mi a kulcsfontosságú kérdéseket, pontokat ellenőrizzük, és elmondjuk a tagállamoknak, hogy melyek a problémák, és azok kapcsán mit kell tenni. Az eredmény csak akkor érhető el, ha jól együttműködik az európai szint és a tagállami hatósági szint. Feltettek egy kérdést arra vonatkozóan, hogy a jogszabályaink, melyek a kockázatokkal magas szinten foglalkoznak, hogy ez hogyan egyeztethető össze a TTIP tárgyalásokkal, nem akar most megnyitni újra ezt a vitát. A TTIP nem kíván a mi biztonsági védelmi szintünkön csökkenteni. Azt szeretnénk megnézni, hogy hogyan biztosíthatnánk ugyanazt a minőséget, csak más módszerekkel, és megvizsgálnánk azt is, hogy a jogszabályaink gyengítése nélkül hogyan közelíthetnénk a másik oldal felé, hogy megfelelő módon lehessen exportálni az USA-ba, és hogy ők is megfelelő módon tudjanak hozzánk exportálni. Tehát mi soha, de soha nem mondtuk azt, hogy meg fogjuk beszélni az, hogy mi az, ami megkérdőjelezheti a TTIP folyamatot, és ez, ez így van. Ami az AMR kockázatokat illeti, ezt az általános élelmiszerjog nem tartalmazza, így aztán célra vezetőségi vizsgálatnak sem része, de az általános élelmiszerjog alapelvei miatt azt mondtuk, hogy a, az állategészségügyi, illetve a gyógyszerezett takarmányok kapcsán beszélünk erről az Európai Unióban most 2016-ban fogjuk véglegesíteni a keretet, és a kettes számú akciós tervről fogunk dönteni a következő időszakra, felhasználva a különböző hatásköröket, és akkor majd megkapják a jelenleg zajló vita eredményeit. A harmonizálásról is kérdez, harmonizációról is kérdeztek, belső szabályokhoz való közelítésről, ez nagyon fontos. Emlékeztetnék arra, hogy egyrészt kötnek bennünket a nemzetközi szabályok, ezeket a szabályokat végre kell hajtanunk, az állategészségügyi, növény egészségügyi, illetve a hivatalos ellenőrzésekről szóló anyagok kapcsán az, ami azokban az anyagokban nem szerepelt, azt a rendeletben próbáltuk megvenni, úgyhogy bevenni, így teljesen összhangban vagyunk azzal, amit a nemzetközi színpadon tesznek. Az élelmiszer biztonsági és az állat egészségügyi területen világvezetők vagyunk, és ez csapodjon le a nemzetközi szabályokban is megpróbáljuk a saját biztonsági szintjeinket érvényesíteni a nemzetközi színpadon is. Ennek megvannak a logikus érvei, mert sokszor az európai állampolgár számára bizonyos helyzetekben a nemzetközi szabályok alacsonyabb védelmi szintet biztosítanak, mint az, amit mi megengedünk Európában. Szeretnénk a jogszabályainkban megjeleníteni az összes nemzetközi szabályt, de ott van az az érdekünk is, hogy érvényesítsük a mi uniós szabályainkat nemzetközi színpadon. Hát általában véve ezekről a dolgokról szeretném volna beszélni. Köszönöm a figyelmüket. Thank you to you. Köszönöm szépen ezt a kimerítő választ. Én azt hiszem, hogy itt az idő arra, hogy a következő napi rendi pontunkra térjünk át. Ez pedig nem más, mint az innováció és a gazdasági fejlesztés előmozdítása a jövőbeli európai mezőgazdasági üzemvezetésben. Ez egy vélemény, Zoffoli úra jelentéstevő, vagy véleménykészítője, neki meg is adnám most a szót, hogy magyarázza el, miről van szó. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottság, aki az illetékes ebben a témában, egy saját kezdeményezésű jelentést ír, amelynek a témája az innováció, a gazdaságfejlesztés az európai mezőgazdasági üzemvezetésben. Tőlünk is kérnek egy véleményt, és ez a mi véleményünk alapvető kérdésekről szól az emberiség jövője szempontjából. Nagyok a kihívások, élelmezni kell az embereket. Egyébként ez a Milánói Expónak is a fő témája, amely az élelmezéshez való jog volt, ez egyébként most zárult le. A legfontosabb előrevetésem az az, hogy a mezőgazdaság legfontosabb célja az élelmiszer garantálása, de emellett és ehhez szükséges az, hogy a talaj fertilitását megőrizzük, és ne más célokra alkalmazzuk a mezőgazdasági területeket, például beépítve azokat. Mindezt a jelenlegi helyzet figyelembevételével. Növekszik a világ lakossága, népessége, és 9,6 milliárdot fogunk elérni 2050-re. Ennek nagy következményei vannak élelmiszer igény területén is. A válasz tehát mindenképpen figyelembe kell, hogy vegye a megfelelő mennyiségű és jó minőségű egészséges élelmiszerek előállítását, de ugyanakkor a környezetvédelem szempontjait is a jövő generációi számára. Többet, de máshogy kell termesztenünk, kevesebb energiát, vizet, növényvédőszereket és műtrágyákat kell használnunk. A körkörös gazdaságnak nincsenek alternatívái, ezt kell alkalmazni a mezőgazdaságban is. Jelenleg másfél év a földnek a megújulási ideje az egyéves alkalmazáshoz. Ezen kívül fontos az élelmiszeri, ipari öm, tartalékok, illetve a pazarlás megcsökkentése, miután több millió ember éhezik, de majdnem két milliárdan ugyanakkor túlságosan tehát túlsúlyosabb. Éppen ezért fontos a, már a gyermekkorban a megfelelő és egészséges étkezés előkészítése. Karitatív szervezeteknek kellene adnunk azokat az élelmiszereket, amelyeket még el lehet fogyasztani, de már valami miatt nem, jelen, nem kerülhetnek be a fogyasztási ciklusba. Tehát itt a hulladékkezelés területén is különbséget kell tenni a hulladékok, illetve azon mezőgazdasági hulladékok között, amelyeket még fel lehet használni a körkörös gazdaságban. Fenntartható mezőgazdasági gyakorlatra van szükség, amelynek az a célja, hogy a hatékonyságot, termelékenységet növeljük, és ugyanakkor biztosítjuk az élelmiszerbiztonságot, tehát a szükséges élelmiszermennyiséget megtermeljük, az emberi egészséget védeni tudjuk, tehát itt megint csak említeném az élelmiszerek minőségét, és az állati jólétet is a környezetvédelem mellett, illetve csökkentenünk kell ugyanakkor a biodiverzitás csökkentését, és garantálnunk kell az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését. Hogyan lehet ezt elérni? Hát csak az innovációnak, kutatásfejlesztésen keresztül, illetve a fiatalok bevonásán keresztül. Itt fontos lenne az, hogy egységesebben és igazságosabban osszuk meg a bevételeket a mezőgazdaságban, és a címkézést a származási ország feltüntetésével megvalósítsuk modern, innovatív, fenntartható mezőgazdaságot kell létrehoznunk, egyfajta smart okos mezőgazdaságot, a biogazdálkodást és a precíziós robotika technikát felhasználó mezőgazdaságot kell támogatnunk. Ezek alapvető dolgok a generációváltás megvalósítása érdekében, hogy új munkahelyeket hozzunk létre a mezőgazdaságban. Meg kell fordítani a mezőgazdaságból élők előregedésének folyamatát, és főként a hegyvidéki területekről, a mezőgazdasági területekről való el elvándorlást. Ugyanakkor a vízgazdálkodása is mindennek hatása van, és ezért a kutatásfejlesztő innovatív programokat kell támogatniuk a tagállamoknak is, illetve az agrotechnológiát. Bevált gyakorlatok cseréje, illetve a kutatások eredményeinek megosztása kis és középvállalkozások terén a mezőgazdaságban, amelyek nagyon sokszor kívülesnek az innovációs ciklusokon. És végül a legfontosabb kihívás a jövő szempontjából az, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni a jelenlegi gazdaságvezetés és vízgazdálkodási területeken a klímaváltozáshoz. Diversifikálnunk kell, és a monokultúrák korlátait be kell tartanunk 2050-re 200 millió klíma menekültre számíthatunk. Tehát itt ennek népvándorlási vetületei is vannak. Csak a legfontosabb kérdésekre utaltam most az innováción keresztül, de én úgy gondolom, hogy nem csak lehetséges, hanem helyes is az, hogyha módosításokkal a a kollégák is tovább javítják ennek a véleménynek a minőségét. November 27 a határidő. Biztos vagyok benne, hogy mindenki hozzá fog járulni minőségi módosítási javaslatokkal. Köszönöm szépen! Most Köztinger asszony. Thank you very much, Mr. Uh, Lavia. I, I replace our... E Köszönöm szépen. Mariana Petri uh, helyett beszélek ma itt, azért, mert nem tud itt lenni, de megkaptam a véleményét, és el fogom mondani a nevében. Petri asszony néhány pontra szeretne rámutatni, Ezeket kellene figyelembe venni azért, hogy bátoríthassuk az innovációt, és azért, hogy a mezőgazdasági ágazat fejlődését fellendítsük, valamint az európai gazdaságaink helyzetét is. Tehát Olszön úgy gondolja, hogy nagyon fontos az innovációkat támogatni, főleg az olyan innovációkat, melyek célja a gyártási költségeket csökkenteni. Ez azzal érhető el, hogy az energiafogyasztást, a vízfogyasztást, valamint más nyersanyagfogyasztást, felhasználását csökkentjük a körkörös gazdasággal. Emellett úgy gondolja, hogy az innováció a fenntarthatóbb mezőgazdaságot eredményezheti, a családi gazdaságok révén, valamint mezőgazdasági vállalkozások révén, és azáltal, hogy a bio sokféleséget, biodiversitást megőriző. A túlzott élelmiszer előállítás, valamint az, hogy a mezőgazdasági termékekkel telítődnek a piacok, emiatt a versenyképességenek arra kellene összpontosítania, hogy minőséget helyez előtérbe a mennyiség helyett innovatív menedzsment modelleket kell a mezőgazdasági ágazatban létrehozni, hogy védjük a gazdákat, és hogy megőrizzük a mezőgazdasági föld minőségét is, mert ez fontos tényező, fontos erőforrás. Enélkül előfordulhat, hogy sem erre sem tartunk, és ártunk a gazdaság, mezőgazdasági termelésnek és környezetnek a fenntarthatóságot, a politikaink fenntarthatóságát kell szem előtt tartanunk, és a lépéseink fenntarthatóságát a jövőbeli generációkra tekintettel is. Petri asszony örülne, ha az előadó figyelme tudná venni a véleményét. Köszönöm a figyelmet. Elizabeth and Naomi. Köszönöm szépen, Elizabeth Nicholson úr, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen az előadónak a véleményét jogában áll rámutatni arra, hogy mely a hosszú távú kihívásokkal szembesül a mezőgazdaság. A besések szerint az élelmiszerek előállításának meg kellene duplázódni a 2050-re, ahhoz, hogy eleget tegyen a keresletnek, és a keresleteket ugyanazokkal a forrásokkal, ugyanazokkal az eszközökkel kellene kielégítenünk. Ha intenzíve szeretnénk tenni az előállítást, ez ugyanakkor fenntartható is kell, hogy legyen, akkor technológiai innovációkra van szükség, valamint tudományos alapú döntéshozatalra az Európai Unióban. Emellett meg kell néznünk a gazdálkodási technikákat, valamint a big data nagy adatok használatát is az élelmiszer előállításban. Véleményem szerint a mezőgazdaságaink nagyon nagy szerepet töltenek be abban, hogy a fiatal generációkat megtanítják az új technológiák használatára. Az innováció nem csak azt jelenti, hogy a legújabb technológiát alkalmazzuk. Az én régiómban 160 üzletfejlesztési csoportot indítottak a 2014-2020-as vidékfejlesztési programok keretében. Ez lehetővé teszi a gazdák számára, hogy a bevált gyakorlatokról eszpét cseréljenek, és információt is. Az innováció erősítése mellett a menedzsment is fontos a hosszú távú kihívások szempontjából. Ez is nagyon fontos. A jobban képzett gazdák szempontjából. Az élelmiszer hulladékok, kedves kollégáim, a, egy társadalmi bűn, és tegnap este a BBC-t néztem, láttam egy élelmiszer hulladékokról szóló programot, és ez azt mondhatja velem, hogy a lakosságot jobban kell tanítanunk, meg kell tanítanunk arra, hogy mit kezdjenek az ilyen élelmiszerekkel. A kiskereskedők is fontos szerepet játszanak ebben a jelenségben. Nekünk egyedül nem sikerülhet megoldanunk ezt a problémát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Gerbendi úr. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az előadónak a hozzájárulásért. Véleményem szerint ő jól rámutatott arra, hogy az MVI bizottságnak milyen fontos pontokat kell kiemelnie. Nils Torvalds nevében beszélek, mert ma sajnos nem lehet itt. Lehet, hogy túl messzire megy az, hogy az MV véleményében azt mondjuk, hogy meg kellene változtatni a mezőgazdasági szakpolitikát, hogy ne csak egy jövedelem támogatási rendszerünk legyen, inkább innovációkkal kellene támogatnunk a gazdákat. Hát lehet, hogy ez túl messzire megy, ha ezt írjuk a véleményünkben de ennek ellenére az innováció kulcsfontosságú, a jövőben ezzel biztosítható a megfelelő mennyiségű élelmiszergyártás olyan időkben, amikor már 10, millió, 10 milliárdan leszünk a Földön. Gyakorlatias gondolkodásra van szükség. Ha jobban megosztanánk egymással, a gazdálkodási gyakorlatok innovatív módszereit, akkor ez már nagyon nagy mértékben segítene az európai előállításon. A bevált gyakorlatokkal kapcsolatos eszmecsere az innovatív megközelítés része. Van még valami, ami bennünket közvetlenül érint, tevékenységünket. Gondoskodnunk kell arról, hogy a termelésen erősítenünk kell, növelnünk kell a termelést, de úgy, hogy ez ne történjen a környezet kárára. Tegnap is beszéltünk már itt erről, az intenzív gazdálkodás a biodiverzitás csökkenéséhez vezet. Nagy a kihívás, egyrészt többet kellene előállítanunk, termelnünk, másrészt viszont ügyelnünk kellene arra, hogy ne csökkenjen a biodiverzitás. Ilyen tekintetben új, innovatív gazdálkodási technikákra van szükség, de emellett jobb menedzsmentre is. Ez néha azt követeli majd meg, hogy kevesebbet termeljünk, vagy kevésbé intenzíven. Néhány módosító indítványt be fogok nyújtani ehhez az erőteljes véleményhez. Köszönöm. Hajszling úr következik. Ja, ich darf dem Berichterstatter. Igen, szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Nagyon sok fontos pontot megemlít a véleményében. Tegnap az Agri Bizottságban már megbeszéltük ezt a témát. Hát eltérő itt ez a vita az ottanitól. Az Agriban mindenki úgy gondolja, hogy az innováció további technikák bevetését jelenti, több növényvédőszer, több műtrágya alkalmazását nem helyén való az, ha a jelenlegi modell intenzívebb tételéről beszélünk. A kollégánk is említette ezt. Az ilyesfajta gazdálkodás masszív mellékhatásokat okoz, például gyengíti a biodiversitást, de a talaj, mely legfontosabb erőforrásunk nem meríthető ki, ügyelnünk kell erre. Ökológiai agrármodellre van szükség, kevesebb inputtal, kevesebb mellékhatással. Ez is biztosíthatja az élelmiszerellátást. Sokan beszéltek arról, hogy 70%-kal több élelmiszert kell majd előállítanunk ha mindenki úgy táplálkozna, ahogy mi, megemlítem, majd később beszélni fogunk a húsfogyasztásról is, hát akkor igen, de nem mindenki táplálkozhat úgy, mint mi európaiak, vagy az amerikaiak. Az amerikaiak még több húst fogyasztanak, tehát ez így nem működhet. Látjuk Európában is, hogy tömeg előállítás, tömeggyártás zajlik, hús, tej területén, de ezzel nem teszünk szívességet a gazdáknak sem és magunknak sem. Hatalmas mennyiségű állati protein jelenik meg a piacon, a gazdák szenvednek az árak csökkenése miatt, úgyhogy a tömegtermelést kell megfontolnunk, átgondolnunk. Minim, minimalizálni kell emellett a csökkenést, vesztességet is. Mi nagyon sok mindent kidobunk, van olyasmi, ami nem is kerül asztalra. Vannak olyan országok, a kevésbé fejlett országok, ahol nem is érik el az élelmiszerek a lakosságot, mert nincs meg a megfelelő hűtési hálózat, stb. Jelenleg drámaian csökken a mezőgazdasági állások, munkahelyek száma, nem csak nálunk, hanem világszerte, és ezzel elvész a tudás is, elvész a kultúra egy része is. Feladatunk az is, hogy a lehető legtöbb gazdát a mezőgazdasági termelésben tartsuk, megőrizzük. Köszönöm. Thank you very much. And now Mr. Balzo. Köszönöm, Balzo úr következik. Elnök úr, köszönöm a szót. A véleménytervezetből kitűnik, hogy valóban a mezőgazdaságnak több kihívásnak kell megfelelni, amelyik néha ellentétben áll egymással. Az vélemény előadója a népesség növekedéssel kezdte, ami nyilván a mezőgazdaságtól nagyobb mennyiségű termelést igényel. Mi tudjuk itt, hogy Európában nagyon törekszünk a minőségi élelmiszerekre, és egyúttal ne felejtsük el, és a vélemény tervezi utal rá, hogy még egy fontos feladata van a mezőgazdaságnak, a népesség megtartása. És itt nem csak a tudás és kultúra megőrzéséről van szó, hanem arról, hogy ne ürüljenek ki a vidéki falvak, és ne mindenki a nagyvárosokba menjen, tehát a népesség megtartó erő is fontos feladat. És itt egyetlen mondat volt, ami nem szerepel az írott anyagban, de én felfigyeltem rá, hogy azt hangzott el, hogy speciális, a robotikát felhasználó eljárásokra van szükség. Hát amennyire én ismerem a mezőgazdaságban a robotika felhasználását, az mondjuk argentin példa, ahol az iparszerű génmódosított szója termesztésnél már gépkezelőt se használnak, hanem GPS-szel irányított gépek vannak, tehát mondjuk ez a megfogalmazás, ez számomra nem egészen világos, mert ez nagyon éles ellentétben áll a biogazdálkodással, a mezőgazdaság népesség megtartó erejével, ha egy ilyen robotikát alkalmazó, iparszerű termelést tekintünk a jövő céljának. Lehet, hogy félreértettem. Köszönöm you very much. And now Miss uh, Shirley Pirik. Shirley Kevit, képviselő. Köszönöm szépen. Az, itt az Agriban, illetve az Agri szakbizottságban már megkezdték a vitát erről a témáról. Amikor a jövőbeli mezőgazdasági politikáról vitázunk, akkor uh, az élelmiszeri part is bele kell ebbe értenünk. Tegnap volt egy másik ülés egyébként, ahol az Európai Beruházási Bank képviselőivel beszéltünk a klímaváltozással kapcsolatos konferenciáról, ugye 30%-os megújuló energiaforrásokat szeretnénk támogatni az energiamixben. Tehát itt megint csak a foszfátok, illetve nagyon sok más műtrágya felhasználása is felmerül, aztán fontos idevágó anyag a vízirányelv, a tiszta víz megőrzése. Én amellett kardoskodnék, hogy ne csak állandóan 20 éven keresztül ugyanazt kérjük, kérjük, és aztán ne történjen semmi. Éppen ezért én innovatív megoldásokat sürgetnék az élelmiszeriparban, a mezőgazdaságban, a gazdák számára, és vannak itt más olyan témák is, amelyek viszont nem ide tartozó témák, hiszen van műtrágyákra vonatkozó irányelvünk, van hulladékgazdálkodási irányelvünk, tehát mi a kis mezőgazdasági vállalkozásokat kell támogassuk, de a nagyobbakat is. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm. Szemiovics úr. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a vélemény készítőinek a jelentést, véleményt, és nagyon örülök ennek a jelentésnek, tiszta szívből. Itt az innovációt kellene most megragadnunk, és javítanunk kell a mezőgazdasági szektor imázsát. Tegnap volt az Agriban is erről egy vita, mélyreható vita, és amennyiben jól értelmeztem a helyzetet, nagyon sok félelem van itt jelen mindaz, hogy az, hogy mindez hogyan hat ki a greeningre, hogyan hat ki a foglalkoztatáspolitikára, de azért adjunk ennek egy lehetőséget, mert itt arról van szó, hogy a mezőgazdasági szektort nem egy ilyen régi vágású a környezetet károsító és általában a klímaváltozást elősegítő ágazatként tartjuk számon, és ez nem jó. Javítani kell a helyzetem. Én azt hiszem, hogy a jelentés ambíciója az, hogy ez ne így legyen, és ezért ezt üdvözölnünk kell. Az innovációt, a greeninget kell támogatnunk, a források hatékony felhasználását, illetve azt, hogy hogyan tudjuk a biodiverzitást tovább növelni, megőrizni, valamint az egész mezőgazdasági szektor imázsát kell javítanunk. Az EU-s források legnagyobb része, az EU költségvetésének legnagyobb része a mezőgazdasági szektorra ö, költjük el, és ezért nagyon fontos az, hogy ott hogyan költjük el a pénzt. Fontos, hogy jó iránymutatásokat fogalmazzunk meg, egy innovatív, átalakult, innovációt serkentő és nem környezet szennyező szektorként kell megfogalmaznunk a jövő mezőgazdaságát, amellett, hogy a, az igényelt élelmiszer mennyiség megtermelése is fontos. Még egyszer köszönöm szépen mindazoknak, akik dolgoztak rajta. Köszönöm szépen, és most a Haya asszony következik. Köszönöm szépen. Szerettem volna én is megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Néhány meg fontolás a hármas ponttal kapcsolatban. Itt ugyanis több milliárd tonna elpazarolt élelmiszerről esik szó. Nézzük meg, hogy ez, ez alatt mit értünk, hogyan definiáljuk ezt, mit értünk a pazarolt élelmiszer alatt. Egyébként ezt Hogan biztoshoz intézett kérdés formájában is megfogalmaztam. Ami pedig a hatos pontot illeti, én úgy gondolom, hogy mielőtt még újabb zöldítési intézkedéseket alkalmazunk, először a jelenlegieket próbáljuk meg betartatni, és nagyon érdekes lenne az is, hogyha a biogazdálkodást elő tudnánk mozdítani, de nem ez az egyetlen ágazat, tehát itt megint csak általában a környezetet kevésbé károsító gazdas, gazdálkodási módszereket alkalmazó gazdákat kell támogatnunk. Ami az innovációt illeti, itt az internet magas, a gyors internet alkalmazása a vidéki területeken szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy zöldebb, környezetbarátabb legyen a mezőgazdaság, és ugyanakkor próbáljuk meg azokat a jó kezdeményezéseket támogatni, amelyek még csak csírájában léteznek. Köszönöm szépen. Evi asszony. Köszönöm szépen. Jelen árnyékjelentéstevőként én is szerettem volna megköszönni a kollégának a munkáját. Nagyon jól összefoglalta egyébként a fontos aspektusokat, amelyek a jövő mezőgazdaságára vonatkoznak. Egyetértek az elhangzottakkal, és a jövő kihívásaival, a klímaváltozás, a növekvő népesség élelmezésének kihívásaira gondolok. De ugyanakkor itt új koncepciókat is bevezethetünk, amelyek talán a jövőre jobban hatnak. Néhány kolléga már beszélt a biodiverzitásról, a biodiverzitás megőrzéséről, és ezek ugyan szerepelnek a véleményben, de az biztos, hogy ezzel kapcsolatban még további módosításokat tudunk majd megfogalmazni. És fontos hangsúlyozni, a biodiverzitás megőrzésén felül nem csak azt, hogy csökkentsük a biodiverzitás csökkenésének ütemét, hanem őrizzük meg a biodiverzitást minimum azon a szinten, amelyen ma van. Aztán itt van a talá, talajerózió kérdése Európában, és máshol is. Szerepel egyébként ez a környezetvédelmi ügynek, ügynökség jelentésében is a talaj kérdésében nincsenek kötelező érvényű jogszabályok, irányelvek, semmi, és ez probléma. Aztán a soft biotechnológia, mint például az asszisztált kiválasztás, a molekuláris mezőgazdaság, valamint a rezisztencia és a stressz nek való ellenállás, mint szempontok, mint tulajdonságok előmozdítása, és fontos lenne az is, hogy az állat takarmányozásban az import termékeket szorítsuk vissza. Ez is nagyon fontos. De a technológia önmagában nem fogja megoldani az összes problémánkat, és ezen felül a fogyasztásra is hatnunk kell helyi fogyasztást kell előmozdítanunk, hogy gazdasági értelmemben is az intenzív gazdálkodásról a helyi vagy sokkal szélesebb körű gazdálkodásra való áttérést tudjuk támogatni. Ezen kívül a mezőgazdaság javítás, a mezőgazdaság hatékonyságának javítása is fontos cél. Köszönöm, és most megadom a szót a bizottságnak, Pipersz úrnak, hogy a bizottsági jelentést mutassa be. Mr. Peters is not here. Peters úr nincs itt. Jó, hát ha nincs itt, nincs itt. A bizottság nincs itt. Akkor a jelentéstevőnek adom vissza a szót Zoffoli úrnak. Köszönöm szépen minden kollégának, azt hiszem, hogy itt nagyon sok mindenben egyetértünk, tehát az biztos, hogy a cél az lesz, hogy a javaslatot tovább javítsuk. Nem kell félnünk a jövőtől, az innovációtól, a kutatástól, mert ez alapvetően fontos a mezőgazdaság szempontjából is, hanem inkább próbáljuk meg az eredményeket becsatorlázni egy újfajta fejlesztési koncepcióba, amelyet mindannyian elképzelünk, szeretnénk megvalósítani Európa és a világ számára. A mostani válságidők nem csak gazdasági válságot festenek le, hanem értékválság, gondolatok válsága, ez is mind a váltás irányába mozdít el bennünket. Köszönöm szépen, most pedig szeretnék emlékeztetni a módosítások beterjesztésének határidejére, ez november 27-e. A szavazás itt a szakbizottságban december 21-én vagy 22-én lesz. Most pedig következő napirendi pontunk következik. Bertolini úr, aki a WHO-tól érkezett tudományos szakértő, Szeretnénk vele tehát eszmét cserélni, és itt az IARC, rákkutatás, vörös húsok, feldolgozott hústermékek fogyasztása és ezek rákkeltő hatása témájában lesz az eszmecserénk. Ez egy nagyon ellentmondásos kérdés európai szinten, és mielőtt megkezdjük a vitát, megadom a szót a WHO képviselőjének, aki be fogja mutatni a tanulmány eredményeit, és aztán majd vitát folytathatunk vele. Önni a szó. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az Envi szakbizottságnak, hogy meghívtak bennünket, és egy kicsit árnyaljuk az ügynökségünk, illetve rákutató részlegünk kutatási eredményeit. Nem, nem kell önöknek magyaráznom, hogy az elmúlt hetekben nagyon sokan foglalkoztak ezzel a kutatási eredménnyel, sok cikk jelent meg, és számos álláspont megfogalmazódott a különböző érdekeltek részéről. Először is az IARC-ról beszélnék. Mi is az az IARC Monographs? Ez gyakorlatilag, gyakorlatilag az enciklopédiája rákkeltő szereknek, így gyakorlatilag értékeljük azokat a tényezőket, amelyek rákot okozhatnak az emberekben. Tehát ez igazándiból egy igen-nem választási lehetőséget ad csak. Az elmúlt években foglalkoztunk eh, környezeti és eh, foglalkoztatási eh, problémákkal, vegyi anyagokkal, fizikai és biológiai ágensekkel, és ezer anyagot megvizsgálva 118 karcinogént azonosítottunk, amelyek bizonyára azok, vagy biztosan azok, 360 pedig valószínűleg, vagy lehetséges, hogy karcinogén az vizsgált ezer ágens közül a nemzeti és nemzetközi eh, egészségügyi intézmények azok, amelyek eh, szabályozó szerepet eh, látnak el, illetve hoznak, vagy éppen nem hoznak intézkedéseket. A feldolgozott hús és a vörös hús értékelését az IARC a Tudományos Bizottsága javaslatára tette meg. Ez a Tudományos Bizottság, amely egy független bizottság, dönti el, illetve tesz ajánlásokat arra nézve, hogy mit kell megvizsgálni. Ezt azért tettük, mert az elmúlt évtizedekben ezekkel a témákkal nagyon sok tudományos kutatás foglalkozott. A WHO utolsó 2002-es ajánlása pedig már elég régi volt. Tehát 22 független tudóst kértünk fel, akik aláírtak mindenfajta nyilatkozatokat, illetve amennyiben komoly komoly érintettség állt fel a kérdésben, akkor más kutatókat kerestünk. Megnéztünk több mint 800 tanulmányt, megvizsgáltak több mint 800 tanulmányt, 6 hónapig tartott ez a folyamat, majd ezt követően elvonultak a kutatók, és ezeket a következtetéseket hozták az adott termékek vonatkozásában milyen termékeket elemeztünk, gyakorlatilag vörös húst, ami marha húst juhúst, sertéshúst és lóhúst jelent, de a vadhús, illetve a baromfi hús nem volt értékelve. Ennek az oka az, hogy nem volt elég tanulmány, amit értékelhettek volna. A másik kutatási téma az a feldolgozott hús, amely viszont néha tartalmaz csirkehúst, illetve baromfi húst, és ezek olyan feldolgozott húsok, amelyeket füstöléssel, sózással, fermentálással, vegyi tartósítással és egyéb tartósítással készítenek. Önök is ismerhetik azt, hogy mik a meglátások. A feldolgozott hús az rákeltő az emberekben, mert megfelelő mennyiségű bizonyíték áll eh, rendelkezésre, hogy ezt elmondjuk. Ez az 1A osztályba lett így sorolva, míg a vörös húsról azt mondták, hogy valószínűleg eh, rákeltő az emberekben, ami azt jelenti, hogy nincs elég bizonyíték, ami alapján ki lehetne zárni minden más egyéb magyarázatot, tehát eh, nem tudjuk kizárni a metodológiai problémákat, illetve egyéb okozókat, de egy relatív kockázat van, tehát ez azt jelenti, hogy amennyiben van két ember, az egyik eszik feldolgozott húst, a másik pedig nem, ott 18%-os kockázat növekedés figyelhető meg minden 50 g elfogyasztott vörös húsnál, ami azt jelenti, hogy ha valaki minden nap mondjuk két-három szelettet, mondjuk 50 g bacon elfogyaszt, akkor 18%-kal növekszik a rák kockázata. Eh, nézzük meg ezt az ábrát, mert ezt is nagyon fontos eh, megérteni. Eh, az IARC az súlyozza a bizonyítékokat, tehát a rákkeltőségi bizonyítékokat. Megnézik, ahogy mondtam, hogy igen vagy nem. Tehát igazándiból minősítés ezen belül nincs, hanem csak egy igen-nem kérdés van. Nem vizsgáljuk azt meg, hogy milyenek az arányok például, abszolút számok, Eh, hanem igazándiból ugyanarra a szintre helyezi ez a fajta osztályozás eh, a, mondjuk a vörös húsokat, illetve a, mondjuk a dohányzás. Tehát egész egyszerűen a kérdés az az, hogy igen vagy nem, rákeltő vagy nem. Eh, azon belül nincsen árnyalás. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egyforma hatása van a feldolgozott húsnak és a dohányzásnak például. Itt látjuk a különböző kategóriákat, amelyeket az IARC használ. Az egyes csoportba tartoznak a bizonyosan rákkeltőek, a kettő a a valószínűleg rákkeltőek, a kettő b a lehetséges, hogy rákkeltőek, a, a négyes pedig, és akkor megy végig a négyesig, amely valószínűleg nem rákkeltő. Nézzük tehát akkor a, a relatív kockázatokat az egyes csoportba tartozik például a feldolgozott hús. Ez konkrétan a vastag és végbélrák kockázatát növeli 18%-kal, míg a dohányzásnál a 20-30 elszívott napi cigaretta az 25-szörösére növeli a tüdőrák kockázatát, ami ugye azt jelenti, hogy 2000-2500 százalék. Amennyiben pedig valaki 4-5 poharat elfogyaszt sörből vagy borból, az 180 százalékos szájüregi rák kockázat növekedést jelent. Tehát noha teljesen más a hatás mértéke, Eh, ugyanabban a kategóriába tartozik ez a három dolog. Hogyha pedig az abszolút számokat megnézzük, eh, népességre vetítve, akkor azt látjuk, hogy eh, évente ugye 8 millióan halnak meg évente, ebből 1 millióan a dohányzás miatt, 600 ezeren az alkohol miatt, 200 ezeren a légszennyezés miatt, 50 ezeren valószínűleg a vörös hús miatt, ez nincs megerősítve, és 35 ezeren a feldolgozott hús miatt. Tehát teljesen más arányokról van szó, vagy nagyságrendekről van szó. E, amennyiben megnézünk egy konkrét országot, és most ezt el kell, hogy magyarázzam egy kicsit, tehát nézzük meg e, egy országot, az Egyesült Királyságot, és azt nézzük, hogy mindenki abba hagyja a dohányzást máról holnapra, akkor azt látjuk, hogy 64.500-zal kevesebb tüdőrák lenne Nagy-Britanniában. E, e, illetve nem is csak tüdőrák, hanem az összes rák. Hogyha mindenki e, abba hagyná a vörös hús, vagy a, a, a feldolgozott hús fogyasztását, akkor 8800-zal kevesebb rákos megbetegedés lenne. Tehát az egyik az 64500, illetve a másik az 8800. Nos, ez azért, azért ezek a számok vannak, mert az embereknek ugye mindössze 20%-a dohányzik Nagy-Britanniában, viszont majdnem mindenki eszik vörös húst. Tehát igazándiból kicsit félrevezetőek tudnak lenni az adatok, hogyha csak a százalékokat nézzük. A, a következő kérdés az az, hogy miért miért rákkeltőek ezek az anyagok. A, van egy bizonyos vas, amit mi a, ami, ami megtalálható a, a, a húsban, és ez irritálja a bélsejteket. Ez az irritáció egyfajta sejt sokszorozódást serkent, ösztönöz, amely viszont megnöveli a rák kockázatát. Emellett baktérium termelést is stimulálhat, ami szintén elvezethet a rákhoz. Emellett vannak benne a különböző sófélék, a nitritek, amelyeket felhasználnak a, a hús feldolgozásban, és ezeket is átalakíthatja a bélben a különböző folyamatok rákokozó vegyi anyagokká. E, emellett az elkészítés módja az, ami szintén kockázat, mert nagy hőmérsékleten, nagy hőmérsékleten megsütve a húst kialakul megalakulnak olyan vegyületek benne, amelyek rákkeltőek lehetnek. Tehát amikor megjelent ez a jelentés, akkor azt mondták sokan, hogy erről már tudtunk, ez nem olyan új dolog. Az, hogy a feldolgozott hús rákkeltő lehet, az igazándiból eléggé közmegegyezéses dolog volt már a szakirodalomban. Egyes országok már hoztak is intézkedéseket. Nagy-Britannia hivatalosan arra tett ajánlás, hogy ne egyenek túl sokat. A feldolgozott húsból Svédország 500 g per hét vörös húsfogyasztást ajánl, Hollandia a feldolgozott húsok fogyasztását korlátozni akarja, Ausztrália pedig kis mennyiséget ajánl csak. 2003-ban volt a korábbi jelentés, amely azt mondta, hogy a nem vegetáriánus fogyasztóknak azt javasoljuk, hogy csökkentsék a tartósított hús fogyasztását. Ide tartoznak a kolbászok, szalámik, sonkák, békenek. Tehát összefoglalva, ezt a ezt, ezt a, a tudományos eredményt az egészséges étrend keretében kerül kell értelmezni. Ugye itt vannak mindenfajta vitaminok és egyéb fontos anyagok, amelyek egyébként a vörös húsban is ö, megtalálhatóak. E, e, ezzel kapcsolatban nyilván megfelelő információt kell a lakosságnak adni. Az általános ajánlás az az, hogy amennyire csak lehetséges el kell kerülni a feldolgozott húsfogyasztást, azért mert túlságosan kalóriadús, egyrészt ugye ami hozzájárul az elhízáshoz, másrészt pedig karcinogén, csökkenteni kell a vörös hús fogyasztását, e, csak annyit szabad, amelyik szükséges e, a e, benne felelhető vitaminok és vas megszerzéséhez, és a másik ajánlás, másik fele pedig az, hogy gyümölcsöket és friss gyümölcsöket és zöldségeket kell lenni, illetve csökkenteni a sózást, cukrozást, valamint elkerülni az alkoholt. Tehát ezek most az étrendi ajánlásaink, és most meghallgatom meg az önök kérdéseit. Köszönöm. Köszönjük szépen a prezentációt és a hasznos tanácsokat az étrendünkhöz. És akkor most elkezdhetjük a vitát. Kapizon Ruiz asszony kért szót, úgyhogy meg is adom a szót neki azonnal. Köszönöm szépen. Először azt szeretném elmondani, hogy az élelmiszerbiztonság a meghatározó az egészség szempontjából érjetemben nagyon fontos. De egy bírálattal kezdeném, ha szabad. Nem mondanék én most semmit a tanulmány következtetéséről, de azért úgy gondolom, hogy azt tehát én úgy gondolom, hogy a kommunikáció nem volt túl óvatos. A tájékoztatás másképp kellett volna elvégezni. Azt kellett volna mondani, hogy kevesebb húst, kevesebb feldolgozós, feldolgozott húst kellene fogyasztani, stb. Ezzel kellett volna kezdeni, és aztán azzal folytani, hogy igen, a feldolgozott termékek rákeltőek lehetnek. Tehát a tájékoztatás óvatlan volt. Levontak egy következtetést, de akkor még nem fértünk hozzá a tanulmányhoz. A tanulmányt csak később tették közre. Másképp kellett volna eljárni. Ami pedig a tartalmat illeti, hát én a tanulmányhoz nem férhetek hozzá, úgy gondolom, hogy erre szükség lenne elhangzott, hogy néhány konkrét esetet megvizsgáltak, de hát tudnunk kell azt is, hogy konkrétan milyen, hány mintát vettek le, és a feldolgozott húsfogyasztását hogyan vizsgálták külön. Tehát nem kérdőjelezem meg azt, hogy a rákeltő hatás erősebb, de az eljárás módját, igen, ha a tanulmányt megkapom, akkor majd utána jobban átvizsgálom az egészet. Köszönöm. Sokan kértek szót. Grosszett asszonyjal kezdjük. Köszönöm szépen. Valóban nagyon fontos, hogy ezt a vitát lefolytassuk, ez a téma egyébként nagyon nagy érdeklődést váltott ki a fogyasztókból, a közvéleményből, ugyanis azért ez nagyon aggasztó. És még hogyha ki is mondtuk, hogy a hús proteinforrás, tehát ilyen szempontból nem is szabad teljesen elvetni a fogyasztását, de mégiscsak azért vannak olyan fogyasztók, akikben felmerül az, hogy hát akkor nem fogok többet sonkát enni, nem fogok többet vörös húst tenni, És aztán természetesen a gazdák is aggódnak, mert ennek hatása van a termelésre és a fogyasztásra egyaránt. Ez egy első gondolat tehát. Önök is elmondták mindannyian tudjuk, hogy több zöldséget és gyümölcsöt kell enni, ez nagyon fontos a rostok szempontjából, és valóban a rostokat leginkább a zöldség és gyümölcs termékekben találhatók, de ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ezek a termékek viszont műtrágyával szennyezettek, növényvédőszerekkel szennyezettek, és tudjuk, hogy ilyen értelemben ezek is rákkeltő hatásúak. Tehát a bio az igen, elég jól haladó ágazat, de mégsem eléggé fejlődik, és nincs meg a megfelelő gazdasági alapja sem. És megint csak nagyon sok kérdés is felmerül. Nagyon sokszor a bió sokkal drágább, nem olyan jól eltartható, tehát ennek azért hosszú távú hatásai vannak a teljes fogyasztási ciklusra nézve és aztán önök nem beszéltek a halról sem, hiszen ott is tudjuk, hogy nagyon nehéz jó minőségű halat találni, és környezetvédelmi szempontból is megfelelő halat. Ez jó alapvetően, de mégiscsak ott vannak a tenyészet halak, amelyek szintén aggodalomra adnak okot, és ott vannak a higanyt tartalmazó halkészítmények, illetve hal. Tehát felmerül az a kérdés, hogy akkor most mit lehet enni, mit adhatunk a gyerekeinknek? Itt sokkal szélesebb körű információra, tájékoztatásra van szükség. Tudnunk kell azt is, hogy a környezetvédelem, illetve az élelmiszerbiztonság és az egészségvédelem közötti kapcsolatok sokkal szorosabbak, de ettől függetlenül sokkal szélesebb körű tájékoztatásra van szükség. Köszönöm, Ek úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök annak, hogy a WHO egy ilyen tanulmányt készített el. El kell mondanom, hogy 20 éve vegán táplálkozású vagyok. Majdnem abba hagytam ezt, és az ezzel kapcsolatos politikai álláspontomat is, de aztán 5-6 évvel ezelőtt a Scheiner tanulmányt is elkészítették, az hasonló hangnemben nyilatkozott, az is bemutatta, hogy mennyire káros az egészségére a hús, a húsfogyasztás. Azóta Németországban jelentősen megváltozott az emberek táplálkozása. Rövid időn belül a húst kisebb mértékben fogyasztók száma megugrott, a vegánok, vegetáriánusok száma is, és egyre növekszik. Az előbb említették a termelőket. A termelők nem látták ennek kárát, sőt, Németországban az alternatív húspiac, mely a szóját vagy a szejtánt veszi alapul, alapul két számjegyű növekedéseket zsebel be. A 24. nemzetközi húskonferencián beszéltem a termelőkkel Németországban, mondtam nekik, hogy álljanak elő alternatív termékekkel, mert akkor lesz egy alap, egy biztonsági alapjuk. A Wiesenhof egy nagyon nagy vállalatnak számít Németországban, időközben átállt, alternatív élelmiszereket is gyártanak, hús alternatíváját. És úgy látjuk, hogy nagyon jól megy nekik. 18%-ról is beszélnünk kell. Elhangzott közben az is, hogy nagyon zsíros is lehet a hús. Emellett figyelembe kell venni a civilizációs betegségeket is. Ez mind-mind lecsapódik bennünk. A szív- és érrendszeri betegségek, a, koleszter- a koleszterin szint megemelkedése, és a többi a hús nem lehet alternatíva. Időközben lehaláztuk a tengereket, 10-20 év múlva a nagy halak, melyeket általában fogyasztunk, már nem léteznek. De, és azt is tudjuk, hogy az akva kultúrából származó halakkal mi a helyzet ha valaki antibiotikumot szeretne fogyasztani, akkor az vett magának egy igló terméket, és akkor már be is vette az antibiotikumot. Így ez is beleszámít a, ebbe a csoportba. Nagy lépésekkel, léptekkel haladunk a COP21 felé. Tegnap egy riasztó jelentést kaptunk a tudósoktól az elmúlt 24 évben bizonyos kibocsátási értékek 32-szeresükre növekedtek, ugrottak. Ha szeretnénk valamit a közegészségügyre nézve tenni, és a bolygónkra nézve is tenni, akkor figyelme kell tennünk azt, amit a WHO javasol, kevesebb feldolgozott terméket kell fogyasztani. De a bizottságtól a következőket kérdezném. Láttuk azt, hogy a cigaretta az emberi egészségre rendkívül káros. A cigaretta csomagolásán is szerepel, hogy a dohányzás káros az egészségre, és halálos nem lehetne a feldolgozott hústermékek csomagolására is ráírni azt, hogy az egészségre káros? Köszönöm. Köszönöm szépen. Hajszling úr. Igen, köszönöm szépen. Külön köszönöm a mai megjegyzéseket. Nagyon fontos ez ahhoz, hogy relatív szemszögből vizsgáljuk ezt a problémát. Különböző kockázatokról van itt szó, vannak ennél jóval nagyobb kockázatok is, és ez fontos szem előtt tartani. Volt nyilvános vita is, és néhányan meglovagolják ezt a témát, kultúr, kultúrharcot indítottak, kulturális harcot indítottak emiatt. Én inkább azt mondanám, hogy a GMO szójatofú helyett fogyasszunk egy kis darabka bióhúst. Minden a mennyiségen múlik. Hát az, hogyha egy csomagolásra ráírjuk, hogy káros az egészségre, azért az túlzás lenne. Engem az érdekelne, hogy az Ausztrál példát követhetnénk-e. A kollégámnak, kollégámmal egyetértek, igen, a nagymértékű fogyasztás a probléma. Ennek vannak negatív hatásai. A mennyiség a kérdés itt. Európában sokkal többet fogyasztunk, mint amennyi egészségileg megengedett lenne, lehetne. Semlegesen foglalkoznunk kell ezzel a problémával. Majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a további vita, és azok alapján, a további viták alapján kell levonunk a további következtetéseket. Ne hirdessünk kulturális harcot, és ne hirdessük csak a vegetarianizmust, mert úgy gondoljuk, hogy így semlegesen kellene eljárni. Köszönöm. Csirió úr. Grazie. Köszönöm szépen. Én nagyon aggódom, mert abban reménykedtem, hogy ebből a vitából azért egy kicsit mégiscsak megnyugodva jöhetünk ki. Nos, ehelyett viszont természetesen nem akarom a tudományos hátterét megkérdőjelezni ennek a tanulmánynak, hiszen én jogász vagyok alapvetően, de mégiscsak azért azt látom, hogy az OMS, illetve a WHO egy kicsit azért elhamarkodta ezt a tájékoztatást. Mert úgy gondolom, hogy az is igaz, hogy ha túl sok húst teszünk, akkor ez a probléma, hogyha túl sok cukrot teszünk, akkor az a probléma. Egyértelmű, hogy ezek az élelmiszerek rosszat tesznek a testünknek, de mégiscsak az sem mindegy, hogy például hány évesek vagyunk, mit, hogyan élünk, milyenek az életkörülményeink, tehát nagyon sok minden más hatással együtt hat az élelmiszer is, a táplálkozás. Most az, hogy ezt ilyen sémásan fogalmazzuk meg, Szerintem ez nem tesz jót a WHO-nak sem, WHO imázsának. Megpróbáltam dokumentumokat összegyűjteni, nem csak mi mondjuk ezt itt a parlamentben, de azért mégiscsak azt szeretném látni, hogy van ugye egy 2013-as cikk, egy amerikai ö, újságból, vagy ö, hetilapból a, azt mondja ki, hogy a WHO nagyon aggasztó adatokat mond. Ugyanis azt mondja ki, hogy 55,5%-a az önök ajánlásainak nagyon alacsony tudományos megalapozottsággal bír. És ezt ráadásul nem egy akármilyen havilap mondta, hanem egy nagyon is tekintélyes amerikai tudományos körökben fontos labban olvashattam ezt. Most, hogyha ilyen ajánlásokat teszünk, az biztos, hogy nem tesz jót, saját magunknak sem, az imázsunknak sem. Azért itt a kommunikáció terén is erőfeszítéseket kellene tennünk. Már csak azért is, mert született egy olyan ajánlás, amely azt mondja ki, hogy legyünk nagyon óvatosak a tudományos megalapozottság tekintetében. A tudományosságnak azért az nem megfelelő hozzáállás, hogy ne együnk hús, mert akkor rákot kapunk. Ez így nem jó, ez kevés, de ugyanakkor Hogyha továbbra is ilyen értelemben kommunikálunk, akkor nem hiszem, hogy túl nagy lépéseket tennénk előre a táplálkozással kapcsolatos ismeretterjesztésben sem. Például nem szabad elfelejteni azt, hogy az egészséggel kapcsolatban egy igazság van csak, együnk mindenből, együnk kiegyensúlyozottan, és ne túl sokat, és amellett mozogjunk. Ennyi a titka az egésznek. Most az, hogy azt mondjuk erre vagy arra termékre, hogy az rákkeltő vagy nem, az szerintünk, szerintem ebben a formában nem helyes. Köszönöm. Én is köszönöm. Egyetértek az elhangzottakkal ugyanis én is szkeptikus vagyok. Ez a fajta kommunikációs megközelítés nekem sem tetszik, de ugyanakkor örülök annak, hogy van egy ilyenfajta vita, ez fontos, ugyanis már hosszabb idő óta azt hallhattuk a tudományos világ képviselőitől, nagyon is híres tudósok, például Veronézi maga is, ezeket a gyanúkat megalapozottnak gondolták. Hogy a hús alapvetően rákkeltő, csak az attól is függ, hogy milyen formában fogyasztjuk. 30%-os a többlet esély a végbélrák, a vastagbélrák, de más típusú rákok, vagy más patológiák szempontjából is. Ez persze nem esik egybe az önök által adott adatokkal sem. Van itt egy másik kérdés is, amely felmerül, és amely kapcsolódik az előttem felszólaló gondolataihoz. Milyen tudományos megalapozottsága van ezeknek az adatoknak? Nekem az sem világos, hogy Mindez mit jelent? Itt a tartalomtól is kiürésítjük az elhangzottakat, mert hogyha 18%-os relatív kockázat növekedést tapasztaltunk a rákkeltő hatás tekintetében, most hát itt most ez megint mit jelent? Vörös húsok, vagy feldolgozott húsipari termékek? Azért ezt ennél sokkal precízebben kellene megfogalmazni és nem is feltétlenül esnek egybe ezek a tanulmányok az eddig elhangzott tudományos tanulmányokkal. Nem mondhatjuk azt, hogy a kockázatot 18%-kal megnöveljük, hogyha nem mondjuk ki azt mellé, hogy mennyi hús vagy vörös hús fogyasztás okoz ekkora többletesét. Fontos lenne tehát ennek az egyenletnek a másik oldalát is látni, mert különben fél lábbal a levegőben lóg ez az állítás. Ez a kockázati érték összehasonlítást végeztek-e vajon másfajta kockázatokkal, ugyanis itt van egy alapvető eltérés. Nem lehet a kockázatokat külön-külön értékelni, hiszen ezek nagyon sokszor kumulatív hatásúak, például a dohányzás kimondottan ide vezet. Én ugyanis arra gyanakszom, hogy azért itt vannak a háttérben olyan lobbik, az élelmiszeriparra gondolok, akik egy kicsit azért meg akarták nyomni itt a kockázatokat, a félelmeket, tehát látni kell, hogy pontosan ezek az adatok mire vonatkoznak, mert itt azért ennek gazdasági vetületei is vannak. Úgyhogy én tudományos értelemben szeretném látni a alapokat, ki kell terjeszteni ezt a tanulmányt, sokkal szélesebb alapokon kell elvégezni, és független szakértők bevonásával. Azért is, hogy aztán ezzel kapcsolatban akár jogszabályi döntéseket hozhassunk a jövőbeli viselkedéssel kapcsolatban. Balcó úr. Köszönöm a szót. Én megértem az előadót, hogy a saját funkcióból adódóan az a kötelessége, hogyha olyan eredmények állnak rendelkezésre, amelyek alátámasztják azt, hogy a vörös húsok rákeltőek, akkor ezt nekünk itt elmondja a közvélemény számára azonban valóban félérthető, mert még ez a 18 százalék, amivel számunkra világosá tette a kockázat nagyságát, ha a dohányzás, ahogy emlékszem, 2500 százalékkal növeli a rákkeltő hatást, de egy laikus számára a 18 százalék azt jelenti, hogy a vörös hús fogyasztó közül minden hatodik rákos lesz. Tehát azért mondom, hogy más ezeknek az adatoknak egy tudományos cikkben való megjelenése, ahol tudjuk, hogy mihez képes 18%, mint ennek a közvélemény számára való közlése. Ön az Egyesült Királyságra hivatkozott adott esetben, mint vizsgálati körre, ott több mint 80%-ot félkész és készterméket fogyasztanak. Én azt szeretném kérdezni, hogy a frissen vágott nyers hús esetében ugyanilyen kockázat áll fönn, vagy van -e erre adat, hogy ez kisebb? Még egy kérdés merült föl bennem. A tudományos dolgozatok és vizsgálatoknak sok területen a döntő többség az Egyesült Államokban születik. Az Egyesült Államokban klónozott húsokat ö, hoznak forgalomba, adott esetben sugárzással tartósítják, tehát ö, bennem fölmerült az, hogyha az Egyesült Államokból származó adatok ebbe bőven benne vannak, abban vajon ez nem játszik-e szerepet. És eh, még annyit hagy mondjak el, hát hogyha ezt nagyon súlyosnak tekintjük ezt a kockázatot, akkor az előző plenáris ülésen egy téves döntést hoztunk, mert megmondtuk a támogatást a bikaviadalra történő tenyésztéstől, holott ha ez ilyen súlyos akkor pont fordítva kellett volna tennünk az emberiség érdekébe, és csak a bikaviadalra kellene engedni a támogatást. Köszönöm szépen. Thank you very much. Madame Dornano. Dornano asszony, tessék. Köszönöm szépen. Nem hosszasan fogok hozzászólni. Valóban ez a tanulmány bennem is kérdéseket vet fel a húsipari termékek, vörös húsok kapcsán. Az a kérdés merül fel bennem konkrétan, hogy ugye most a vörös húsról beszélünk. De beszélhetünk, ahogyan Grosztett asszony is mondta, nyugodtan a tenyésztett halakról, az intenzív gazdálkodásból származó zöldségekről, növényekről, gyümölcsökről, amelyeket növényvédőszerek alkalmazásával, műtrágyák alkalmazásával állítottak elő. Tehát azért itt nagyon sok kérdés felmerül, akkor végül is most milyen genetikai alapokról beszélhetünk, vannak-e ilyen genetikai faktorok, amelyek nagyobb mértékben kitesznek egyeseket a rák hatásának a hús fogyasztása kapcsán. És van-e vajon különbség a bio húsok és az ipari vagy intenzív gazdálkodásból származó húsok között? Aztán itt van a címkézés kérdése is. Azért ez mégiscsak aberáns. Egy nagy francia lánc magát reklámozza karaj árusítás kapcsán, amit az északi tengerben haláztak. Tehát ezért ez mégiscsak nevetséges, nem? Hogy ilyen címkézés megjelenhessen. Köszönöm. Köszönöm. Evi asszony. Köszönöm én is szerettem volna hozzászólni ehhez a témához. Köszönöm szépen, hogy bemutatták ezt a tanulmányt. Nekem mindig úgy tűnik, hogy minden mindig értelmezés kérdése. A tudományos adatokat, amikor éppen úgy tetszik nekünk, akkor támogatjuk őket, és úgy állítjuk be, más érdekek mentén haladva pedig egészen más színben tudjuk ugyanezeket az adatokat feltüntetni. Én egyébként vegetáriánus vagyok, már nagyon régóta, és meg vagyok győződve arról, hogy a fogyasztási szokások, döntések nagyon fontosak, és alapvetően sokkal konkrétabb javaslatokat is megfogalmazhatnánk politikai szinten ezekkel kapcsolatban. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a jelentés most igenis, és egy mélyebb gondolatmenetet indíthat be bennünk, mert itt nem csak az emberi egészséggel kapcsolatban merülnek fel problémák, hanem van egy másik fontos aspektus is, amelyre egyébként felhívja ez a jelentés a figyelmet, ez pedig az intenzív gazdálkodás, amely a jelenlegi mai formájában fenntarthatatlan. Akkor azt is szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ennek mekkora hatása van a források felhasználására, mekkora hatása van az alapvető mezőgazdasági modellünkre, az erdőírtásra, és még sorolhatnám. Tehát én szerintem ez egy nagyon jó kiindulási pont a vita beindításához, mert valóban minden összefügg, mindannyian ugyanazon a bolygón lakunk, és együtt kellene a lehető legjobb döntéseket meghoznunk a jövőnk szempontjából. Ugyanis a jelenlegi formájában az állattenyésztés, a húsipar, a források ellehetetlenítését hordozza magában. Köszönöm szépen. Most még a bizottság kapja meg a szót néhány megjegyzést mond majd el. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a WHO prezentációját. Egyelőre az elhangzottakat nem sokkal tudjuk kiegészíteni. Tudomásul vettük az elhangzottakat, és nagyon várjuk a tanulmányi hivatalos megjelenését, közreadását, ez lehet, hogy megválaszolja néhány kérdésünket. Bátoliné asszony úr is elmondta, hogy a hús és a rák viszonylata jó néhány tanulmányban megjelent már az elmúlt években. Ha megnézzük a krónikus betegségeket, valamint a daganatos megbetegedéseket Európában, akkor nagyon világos az, hogy a táplálkozás és a fizikai tevékenység is olyan tényező, amelyet figyelembe kell venni, emellett magát az étrendet. Ezeket figyelembe kell venni a szobaforgó terület kapcsán aggódunk, amiatt, hogy a daganatos megbetegedések száma hogyan alakul Európában, a vastagbél megbetegedések is, számát is beleértve. Különböző szűrési programokat bevezettünk, odafigyelünk erre a területre, a tudományos bizonyítékokra is, és Szeretnénk részletesen kielemezni a teljes ARK monográfot, ha néhány hónap múlva közé teszik, ha jól értettem, hogy néhány hónap múlva közé teszik. Köszönöm szépen. Az élénk vitát követően szeretnénk mindannyian meghallgatni, hogy mi a mondani valója a WHO-nak. Nagyon intenzív cikkek jelentek meg a sajtóban, és világos volt az iparág reagálása is. Így világosan tudnunk kell, hogy a tanulmány milyen eredményekkel jár, tudnunk kell, hogyan kell értelmezni az eredményeket. Szeretnék tudni, hogy milyen feltételezésekhez kötötték ezeket. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a felszólalók megjegyzéseit is, rendkívül megjegyzéseket tettek. Először szeretném elmondani, hogy a, miért adjuk későn közre, az, miért adjuk későn közre a tanulmányt. Egyetértek azzal, hogy ez probléma egyébként nálunk is, szervezeten belül is vitázunk erről. El kell mondanom, hogy a teljes jelentés, amely eh, magába foglalja a tanulmányok összesítését és a bibliográfiát is, eh, jelenleg egy eh, felülvizsgálat tárgya, vizsgáljuk a különböző hivatkozásokat, idézeteket, hogy megfelelő módon adjuk közé, de ez a nyomozási eredmények, az elemzési eredményekkel nem változtat. Az elemzéseket nagyon gondosan végeztük. Ezeket is ugyanakkor adjuk közé. Kellett volna közreadnunk. Ami a megjegyzéseiket illeti a hús és általában véve az étrend kapcsolatáról az, hogy a zöldségek és más tényezők is szerepet játszhatnak a megbetegedésben. Hát véleményem szerint ez más lapra tartozik, egészséges étrend kérdéséről is szó van itt, cukor, só, alkoholfogyasztásról, de az már egy másik vita. Mi most önöknek, valamint a tudományos közösségnek és nyilvánosságnak csak arra a kérdésre válaszoltunk, hogy a hús és feldolgozott vöröshús termékek rákeltőek e karcigének e vagy pedig nem. Az egészséges étrend keretében a mérsékelt húsfogyasztás elfogadhatónak minősül. Többször elmondtuk az étrendajánlások kapcsán is, de ezek nem mennek ellenébe az említett tanulmány eredményeinek. A WHO munkájának tudományos alapja tekintetében sajnos nem tudok egyetérteni Csírió úrral. Tudom, hogy melyik tanulmányt említette, azt a tanulmányt nagyon sokan bírálták nálunk is, és különböző kiadványokban is a WHO-t is, a munkáját is meg lehet kérdőjelezni bizonyos esetekben. Lehet, hogy az alap nem annyira a, szolíd, mint kellene. De azt elmondhatom, hogy mind, mindegyes alkalommal, amikor kiadunk egy-egy mondatnyi közleményt, akkor tudjuk, hogy az nagyon óvatos vizsgált tárgya volt előzőleg. Pontosan azért, mert tudományos alap alapja van. Nem mondhatom azt, hogy jelenleg már nincs tudományos alapja annak, amit közreadtunk. Hát lehet, hogy az ennek a 70-es években még előfordulhatott, de most nem. Említette a 13-as, az 2013-as tanulmány. Tudom, hogy nagyon sokan bírálták, mert bizonyos ágazatokkal kapcsolatban nem volt világos ami a vörös húst és a feldolgozott termékeket illeti, 100 g fogyasztása 17%-os vastag növekedést eredményez a vastag bélrák megbetegedések esetében. Tehát 100 g a vörös húsok esetében. A referencia az pedig az, hogy egyáltalán nem esznek húst. Ehhez viszonyítottuk. Petucsini úr igaz az, hogy a különböző tényezők interakciója fontos. Ha valaki dohányzik és és azbesznek is ki van téve, az nagyobb eséllyel kap rákot, mint az, aki csak dohányozik. A mi értékelésünk jelen esetben figyelembe vette azokat a tanulmányokat, amelyeket azért végeztünk el, hogy megnézzük, hogy a hús különböző kombinációkban mennyire rákkeltő. De környezeti tényezőket és más egyéb tényezőket nem vettünk figyelembe, amennyire én tudom. Elhangzott, hogy független kutatásokra van szükség. Őszintén szólva kicsit szkeptikus vagyok. Ez volt a lehető legfüggetlenebb vizsgálat, amelyet csak el lehetett végezni. A tudósoknak nincs semmiféle más értekük. Különböző szaklapokban írnak cikkeket, ezeket önmagukban véve is ellenőrzik. A tudósokat arra kérjük, hogy alkossák meg a véleményüket tíz nap napon belül, stb. Hát én nem tudom, hogy ennél többet mit tehetnénk, de ha tudnak valamit, akkor szívesen meghallgatjuk a javaslataikat. Beszéltek a tanulmányvégzés helyéről is, helyszínéről. Tudniuk kell, hogy külön hangsúlyt helyeztünk az olyan tanulmányokra, amelyek populációs csoportokra összpontosítanak, és ezeket figyelik 20-30 évig. A bizottságnak vannak nagyon fontos ilyen programjai, népcsoportokat, lakossági csoportokat, és ezek fejlődését veszik figyelembe. A tanulmányunk nem az USA-ra összpontosít, hanem Európára. Nem csak USA-ra, az USA-ra, hanem Európára is. nem a hús származását vettük figyelembe, és azt, hogy bió vagy nem bió, nem, hanem a húsban jelenlévő molekulákat vettük figyelembe, azokat elemeztük. És a főzés módját, az elkészítés módját vettük még figyelembe. Nem azt mondom, hogy jobb a feldolgozott terméket eh, elfogyasztani, mint a eh, puszta húst, amely eh, nagyon szépen kerül az asztalunkra. Viszont a vizsgálatok során a hús molekulájának a biológiai sajátosságait vettük figyelembe. Az én következtetésem az, és egyetértek önökkel e, e, tekintetben, hogy e, a kommunikáció, a tájékoztatás során voltak hibák. A szervezet nevében Csánónak kellett volna eljönnie, nálunk is zajlanak belső körökben a viták a kommunikációról. Ezt a helyzetet egy panel fogja megvizsgálni, egy másik panel, és ők meg fogják nézni az étrend kérdését is, javaslatot fognak tenni arra, hogy a lakosság átlagban ennyit és ennyit fogyasszon. Hamarosan megszületnek ezek a javaslatok. Az egészséges étrend keretében fogjuk ezeket a javaslatokat megtenni. Leria úr, hát a, a, azt hiszem, hogy ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és köszönöm azt, amit van még, igen, van valami, amit elfelejtettem. Hogy néz ki a húsfogyasztás Európában? Az EPIC tanulmányból feldolgozott húsfogyasztás átlagban 11-19 g naponta Görögországban. Ez az a legalacsonyabb. Németországban pedig 48 g férfiak, 49 g nők esetében. Valaki kérdezett a fogyasztásról, ezt felejtettem el megemlíteni. Akkor itt befejezhetjük, lezárhatjuk a mai beszélgetésünket. Be kell vallanom, hogy ez nem volt egy könnyű beszélgetés. Köszönjük szépen. Három órakor találkozunk.